Genau. So. Good morning, good morning, good Jó reggelt, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság elnökeként szeretettel üdvözöljem a Költségvetési Szakbizottság tagjait is közös ülésünkön, a költségvetésre vonatkozó pénzügyi szabályokról fogunk szót ejteni, mielőtt megadnám az illetékes előadónak a szót. Szeretném Juta Haug kolléganőt néhány üdvözlő szó elmondására megkérni. Köszönöm szépen. A mai napon fog arra sor kerülni, hogy a két kolléga által, de természetesen egy kolléga csoport által és tárgyaló csoport által elvégzett munkát sikeresen befejezzük. Ma itt az a feladatunk, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Költségvetési Bizottságnak a koncentrált munkája eredményeképpen a költségvetési rendünket és az azt kísérő nyilatkozatokat egy szavazás során megszavazzuk. Tehát tulajdonképpen nincs is olyan sok munkánk, hiszen a munka az már ezt megelőzően el lett végezve, és itt ehelyütt Ingeborg Gresslének és Crescenzo Rivellininek gratulálnunk kell csak az eddig elvégzett munkához. Nagyon sok munkaóra, munkanap, munkahét és munkahónap van ebben az eredményben benne. A tárgyalások állásáról szóló beszámolókat meghallgattuk, és megkíséreltük, és szeretném kiemelni, hogy megkíséreltük, megpróbáltuk a lépést tartani a tárgyaló csoporttal. Szerencsés módon ez viszonylag sikerült is. És talán sikerült a talán nem annyira fényes sikert elérni. Egyelőre még nem annyira fényes befejezés, de reméljük, hogy a plenáris ülésen siker koronázza majd erőfeszítéseinket. Kedves Ingeborg és kedves Rivellini úr, gratulálunk és köszönjük! Elnök, köszönöm szépen. Kedves Jutta Haug, költségvetési ellenőrként én inkább józan uh, gondolatoknak a híve vagyok, tehát először is örülök a már elért eredménynek, így visszatekintve, de természetesen csatlakozok a két előadó felé irányzott köszönő szavaknak. Megszámolhatatlan technikai jellegű háromoldalú párbeszédre, munkamegbeszélésre kerül sor, és talán a tanácsnak a megfigyelői is itt üdvözölhetők a körünkben. Nekik azt szeretném elmondani erről a helyről, hogy elértük azt, ami elképzelhető és lehetséges volt. A parlamentnek nagyon sok ponton el kellett mozdulnia, hogy egy közös alapot sikerüljön kialakítani, és természetesen nagyon sok olyan dolog is volt a középtávú pénzügyi keretek kapcsolatban, eh, amitől el kellett tekintenünk, de úgy gondolom, hogy a közösen elért kompromisszum az nagyon is megnézhető, nagyon is impozáns, és szolgálja a közös ügyünket, a, az adófizetők pénzének jobb felhasználását. Természetesen az eredmény adott esetben hagy kívánni valót maga, eh, után, de ezt még majd értékelni fogjuk, megbeszéljük. Szavazásra is sor kerül, Tehát egy kett, gyakorlatilag itt egy bináris döntésre, igen-nem döntésre fog sor kerülni az első olvasati megállapodást illetően, és számtalan állásfoglalást megkaphattak már önök is, erre szeretnék még itt utalni, ezeket e-mailben tehát megkapták, illetőleg írásos formában, hogyha ez nem így lenne, akkor egész egyszerűen itt fogom majd őket bejelenteni, erre még lesz lehetőségem visszatérni. Azt tervezzük, hogy a plenáris ülésen október 23-án kedden fogunk szavazni, és hogyha ott nem változik semmi, akkor egy nagyon fontos jogalkotást értünk el ebben a periódusban, és vittünk véghez, és jelentős mértékben hozzájárultunk eh, Ingeborg Kressle és Rivellini kolléga révén a közös munkához a kettőjük közötti együttműködés kitűnő volt a tárgyalások során, amelyek meglehetősen nehezek voltak a tanácssal, hiszen a tanács helyett is nagyon sok munkát vállaltak át, aminélkül nem végezhetünk volna. Mind a kettő előadónak szeretném most megadni a szót, ha ezt kérik. Crescenzo Rivellinit kérdezem először, hogy előadóként kíván -e szólni. Ha igen, akkor megadom neki a szót. Inge Borg Gressle kíván kezdeni, úgyhogy neki adom meg először. Köszönöm szépen, hogyha mindenki ennyire kedves hozzám, az bennem bizalmatlanságot kelt. Először is szeretnék köszönetet mondani a társ előadómnak, és természetesen minden kollégának, akik részt vettek a munkákban, a két elnöknek, akik vezették a három oldalú párbeszédet, Iliana kollégának például, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságban dolgozó sok szorgalmas embernek és a tanács szorgalmas munkatársainak és azoknak a jogásznyelvészeknek, akik a nyár alatt előre vitték a munkát, és szeretnék köszönetet mondani a néha szükséges motivációra is, amit kaptam jó lenne, hogyha plenárisan is vitatkoznánk erről a dologról, és ott elmondhatnánk azt, bemutathatnánk azt, hogy mi minden, amit a polgárok számára az európai igazgatás nevében és a tagállami igazgatások számára elértünk, hogy ezek a pénzügyi szabályok is jól mutatják, hogy itt a szakbizottságok képesek az együttműködésre, anélkül, hogy veszekednének egymással, és úgy gondolom, hogy ez egy jó eredmény. Egy pontra szeretnék külön kitérni, vannak itt e, nyilatkozatok, állásfoglalások tervezett formájában csatolva. Ezek között vannak bilaterális és, és egyoldalú nyilatkozatok is. Az egyoldalú nyilatkozatok esetében sosem volt arról szó, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk, és ezek részé válnak a szövegnek. Én emlékezem a vitára, ahol ugye az arról volt szó, hogy megmondjuk a tanácsnak, hogy hova vezethetnek az egyoldalú nyilatkozatok, úgyhogy szeretnék arra utalni, hogy ezek az egyoldalú nyilatkozatok sosem kerültek elfogadásra. Éppen ezért nem szabadnak kerülő úton a közös nyilatkozatokkal a közös szövegtervezettel együtt nyilvánosságra hozni őket, azt a látszatot keltve, mint hogyha mindenki egyetértett volna velük. Hiszen ezekkel nem, egy, nem értettünk egyet, és más volt a véleményünk. Egy dolgot pedig parlamentként eh, el kell mondanunk, ez írásban is csatolva lesz, ez ez a Belgium által 2010-ben az épületek fenntartására költött 85,9 millió eh, euróra vonatkozik. Ezeket a szabályok szerint úgy fogjuk értékelni, hogy ezek fontosak voltak számunkra. Ugye az elkövetkezendő években a parlament épületének fenntartására ezt az összeget össze kellene spórolnunk, és hogyha nem így járnánk el, akkor vissza kellene utalni a tagállami költségvetésekbe. Úgyhogy itt nekünk az a jogi álláspontunk ezzel a ponttal kapcsolatban, Jól lehet néha ez nehézkesnek mutatkozott a tárgyalások során, hogyha hogy itt jó változások történtek bizonyos épület részekben, ez erre költődött a pénz, ezért teljesen világos, hogy ezt az összeget, tehát a 85,9 millió eurót, amit Belgiumtól kaptunk, továbbra is a régi rezsim alatt fogjuk kezelni. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer mindenkinek. Úgy gondolom, hogy jó eredményt sikerült elérni, és fontosnak tartom, hogy ezt a jó eredményt a e, szektorális rendeletbe is belevigyük. Köszönöm. Ja, vielen Köszönöm szépen, Gressle asszony. Következőként Rivellini úrnak adom meg a szót. Már non credo che debba aggiungere. Köszönöm a szót. Úgy érzem, hogy nincs túl sok mondani valóm, hozzátenni valóm ahhoz, amit Gessler asszony mondott. Először is köszönöm a kollégák munkáját. Politikai megállapítást tennék. Hosszú munkát végeztünk, és Gressler asszony megvédte a parlament előjogait. A többi frak más frakciókból jövő kollégákkal együtt szinergiát sikerült létrehozni a parlament védelmében. Ez döntő pillanat Európa számára. Meg tudtuk védeni az EP előjogait, és így az európai állampolgárok előjogait. Gessler asszony szólt az egyoldalú nyilatkozatról, nagyon sok kompromisszumot kellett tennünk. Ez a munka mindenkit, minden parlamenti képviselőt, minden frakciót érint optimális szinergiával sikerült igen kielégítő munkát végeznünk. És befejezésképpen szeretnék külön köszönetet mondani Ingének, aki egészen különleges hölgy, és bizony hatalmas munkát végzett, mint egy szikla úgy viselkedett. Köszönöm szépen a két előadónak az állásfoglalását. Hallottuk, további hozzászóló nincsen, tehát hogyha önök is egyetértenek, akkor áttérünk rögtön a következő szavazásra. Odi úr, parancsoljon! Elnök úr, szeretném tudni, hogy itt eh, a fontos eh, szavazás során a többnyelvűség szabályát tiszteletbe tartották-e, hanem? akkor szeretném, hogyha tiltakozást fogalmaznánk meg e tárgyban. Tudjuk tisztázni ezt a kérdést? Yeah. mm. Uh, mm. Okay. Also ich bin gerade informiert. Most tájékoztattak arról, hogy a mai napon kénytelenek vagyunk a végleges szöveget angol nyelven elfogadni, ugyanakkor bizonyos nyelveken fordítások rendelkezésre állnak, amelyeket a jogi szolgálatok még jelenleg vizsgálnak. Úgyhogy most lehetetlen egy végleges és jogi szempontból is megvizsgált szövegváltozatot valamennyi nyelven rendelkezésre bocsátani. Így hát Odi úrnak a kifogása jogos. Azt javasolom, hogy jegyzőkönyvezzük ezt a kifogást, de ennek ellenére szavazunk, ugyanis egyébként nem tudjuk tartani az idő tervet, a menetrendet, de mindenképpen utalunk a jegyzőkönyvben a nyelvi rezsimmel kapcsolatos problémákra ez ténybeli okokból szükséges. És a plenáris ülésen aztán valamennyi nyelven a plenáris szavazásra rendelkezésre fognak állni a fordítások. Azt javaslom, ha önök is egyetértenek, hogy ezzel a jegyzőkönyvbeli feljegyzéssel tudomásul vesszük a dolgot, és a két szakbizottságnak az állásfoglalásáról szavazunk, ugyanis ez formálisan szükséges ahhoz jogi okokból, hogy a plenáris szavazzon. Tehát jogi szempontból természetesen a végső szavazásnál be kell majd tartani a nyelvi szabályokat, de e, remélhetőleg a nyelvi változatok a plenári szavazásig rendelkezésre fognak állni. Az információim szerint a Költségvetési Bizottságból 11 e, tagra van legalább szükség, és a Kontszakbizottságból 8-ra. Tehát legalább, ez egy minimális szám, de abból indulok ki, hogy a tagok, póttagok jelen vannak, a szavazásra pedig elektronikusan fog sor kerülni. Ezért azt a kérdést teszem föl, hogy ki támogatja a kompromisszumos szöveget az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, hogy a szeptember 12-én szétküldtük a tagoknak, és kitámogatja a és pénzügyi kerettel kapcsolatos és épületekkel kapcsolatos 159-es cikkel 3-as bekezdéssel kapcsolatos állásfoglalás, közös állásfoglalást. Megnyitom a szavazást, tehát kitámogatja ezeket. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Ebben az esetben lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy világos többséggel mind a két szakbizottság részéről elfogadtuk ezt, máshogy nem is történhetett. Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a két társ előadónak ezért a világos jelzésért és szavazási magatartásért. Genau, wir danken... Pontosan szeretnék köszönetet mondani én is mindenkinek, aki ide fáradt a szavazásra, és mindenkinek szép napot kívánok még.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 Dear colleagues. Kedves kollégák! Azt javaslom, hogy folytassuk. Kedves kollégák, a megszakított ülésünket itt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban ismét folytatjuk. Holmeier asszony jelentéséről való szavazást elhalasztottuk, így tehát ma nem lesz szavazás, úgyhogy áttérünk közvetlenül a következő napirendi pontra, a 13-as számúra, melynek tárgya egy tanulmány arról, hogy a tagállamok hogyan ellenőrzik a költségvetésüket. Szeretnék utalni ehelyütt még egyszer arra, hogy költségvetési ellenőrző szakbizottságként a saját meggyőződésem szerint meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy a tagállami parlamentekkel hogyan tudjuk intenzívebbé tenni a kapcsolatainkat. Ez egy járható útnak tűnik számomra annak érdekében, hogy a költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatos tudatosságot növeljük, és a Európai Stabilitási Mechanizmussal kapcsolatos meghallgatást követően szeretnék még egyszer utalni arra, hogy az Európai Parlament az ESM-nél, az EFSF-nél a a tagállami parlamenteket együtt harcol sikeresse azért, hogy lehetővé tegye a számvevőszékek általi ellenőrzést. Ez számomra egy brilliáns példa arra, hogyan működhet jól az együttműködés. Most megadom a tanulmány előadójának, Gerbenian Gerbrandinak a szót. Well, thank you, Chairman, but I... Köszönöm szépen, elnök úr, de úgy gondolom, hogy először a magát a ö, tanulmány bemutatását kellene meghallgatnunk. Igen, csak lehetőséget akartam adni, hogy valami felvezetőt mondjon, de akkor nézzük azonnal a prezentációt. Hammer und Frau López Fernandez. Szeretném szeretettel üdvözölni körünkben a tanulmány készítőit, bemutatóit. Üdvözöljük Önöket itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban. Meg Önöké a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Nagyon szerencsénk volt tegnap este az időjárással, ma reggel már esett, Remélem, hogy ez nem arra jelzés, hogy az az egész ügy hogyan néz ki, illetve hogyan kell kezelnünk. López asszony, aki a Lumenen Sanznál dolgozik, és jó magam, működtünk együtt ebben a tanulmányban, és ez mutatjuk ezt be önöknek a mai napon. Röviden szeretném áttekinteni a bevezető részeket, hogy hogyan is készült ez a jelentés, illetve mire koncentráltunk. López asszony pedig majd beszél egy kicsit néhány eredményről, és utána majd én visszatérek a végkövetkeztetésekre. Tehát a fő célja a tanulmánynak az volt, hogy megvizsgáljuk, mennyire hatékony a tagállamok parlamentjeinek a költségvetés kezelés, illetve a felmentvény megadása és hogy milyen jó gyakorlatok vannak, amiket adott esetben az Európai Parlament is figyelembe vehet, amikor a saját költségvetési, felmentési eljárását folytatja, és hogy bizonyos ajánlásokat is megfogalmazzunk ezzel kapcsolatban. Az egyik érdekes aspektusa ennek a hatékonyságnak, hogy hogyan is határozzuk ezt meg, azzal indítottunk vitákat követően, itt tárgyaltunk a parlament adminisztrációjával, és itt két rész volt. Az egyik a megfelelő költségvetési kezelés, a professzionális módon készíteni, és a másik pedig az átláthatóság, ami ugyancsak egy nagyon fontos a bizalomépítés szempontjából, illetve a politikai intézmények iránti bizalom szempontjából. Úgy döntöttünk, hogy egy röviden áttekintjük a jelenlegi európai, Európa parlamenti politikát és gyakorlatot. Ezt láthatják a jelenlegi formájában és tíz esettanulmányt végeztünk Európai Uniós tagállamokban, plusz egyet, ami Európai kívüli, a Cseh köztársaságot, Németországot, Dániát, Észtországot, Spanyolországot, Finnországot, Franciaországot, Hollandiát, Lengyelországot, Egyesült Királyságot és Kanadát vontuk be ebbe az esettanulmányba. Természetesen nagyon sok egy más ország is van, de párhuzamosan kellett ezeket az esettanulmányokat végeznünk, és olyanokat, amihol megvolt az összehasonlítási lehetőség. Ezen országok ebben segítettek, a visszacsatolást, a feedbacket az összes Európai Uniós országgal elvégeztük, és a parlamenti intézményekre koncentráltunk, és egy összehasonlító elemzést végeztünk ezt követően. Az egyik dolog, ami nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy számos kihívás van, amikor megpróbáljuk összehasonlítani azt, hogy az egyes parlamentek a saját költségvetésüket hogyan készítik, hogyan foglalkoznak tehát a parlamenti költségvetésben nem ugyanazok a sorok, kategóriák szerepelnek. Tehát például, ha megnézzük a harmadik oszlopot, például Németország esetét, ami kéken szerepel ott a legalján, ezek azok a kifizetések, amiket a képviselőknek fizetnek. Dániában ez egy sokkal nagyobb összeget tesz ki arányaiban, vajon ez így hatékonyabb-e, hogyha kevesebbet kapnak a parlamenti képviselők, és sokkal többet kapnak az adminisztratív dolgozók, vagy az elvajon a jobb, hogyha a másik, oldal, a másik ö, ö, rész kap többet. Ezt így nem lehet megmondani, mert nagyon eltérőek a parlamentek összetétele és a parlamenti hivatalokban dolgozók létszámai is. Tehát ezért nagyon nehéz csoportosítani a költségeket, és az is, hogy milyen módon jelennek meg a számlák, illetve milyen a számláknak a tagolása. Tehát nagyon fontos az is, hogy a tradíciók és a politikai gyakorlatok is erősen eltérőek országonként, és különböző történelmi háttér húzódik meg ezek mögött, amit nehéz igazán összehasonlítani. Most pedig azt hiszem, hogy átadom a szót Kármennak, és majd még később visszatérek, amikor az ajánlásoknál tartunk. Köszönöm szépen, Michael. Az egyik kérdés, amivel foglalkoztunk, az annak a szükséglete, hogy mennyire szükséges megreformálni a jelenlegi felmentvény megadási eljárást. Ahogy látták, körülbelül egy harmada a válaszadóknak örülne, hogyha változás lenne a, jó, a legjobb gyakorlatok irányába e területen. Itt azt látjuk, hogy a visszacsatolásból, hogy szükség van a reformokra, és azt is jelenti, hogy mennyire hatékonynak tartják az eljárásokat, ahogy erről már volt szó, illetve, hogy a két fő célt mennyire tudjuk elérni, hogy a megfelelő pénzügyi gazdálkodást biztosítsuk, és a bizalmat. Az jelenti egyébként az integritását a felmentvény eljárásnak, az intézményi elszámoltathatóság és megbízhatóság kérdésével is magába foglalja a az egyik kulcskérdés, amit a beazonosított a tanulmány, hogy egyre nagyobb az igény az átláthatóságra a közintézményeknél. Ez egy kulcselem, tehát a civil társadalom, a külső felek jobban szeretnék látni, hogy a közintézmények hogyan élnek, gazdálkodnak a közpénzekkel az átláthatóság negat- hiánya negatívan érintheti a parlamentek hírnevét, reputációját. Ezért az átláthatósági mutatók szoros összefüggést, korrelációt mutatnak a parlament munkájának ismeretével, megértésével és a civil társadalom bizalmával kapcsolatban. Itten szükséges, hogy megfelelő kapcsolat legyen többek között a parlamenti szereplők kell. Itt három csoportot határoztunk meg a szereplők között. Az első a belső, akik ide tartoznak a parlamenti képviselők, a belső adminisztratív személyzet, a belső auditorok, számvizsgálók, és a következő pedig a külső intézmények szereplői. Ide tartoznak a magán auditáló társaságok, könyvvizsgáló cégek, és az egyéb olyan hivatalok, mint a miniszterelnöki hivatalok, más ö, hivatalok. És ezután jönnek az egyéb társadalmi szereplők, amely akik nem feltétlenül vannak közvetlenül kapcsolatban a költségvetés készítésével, de van véleményük és rálátásuk ezekre a folyamatokra. Tehát az átláthatóság lehetővé tenni elvileg az állampolgárnak, hogy ők maguk is értékeljék a parlament kapcsol- a tevékenységét. Ez egy újabb réteg, egy újabb szint, ami a kívülről való betekintést teszi lehetővé abba, hogy a parlament hogyan él a közpénzek felhasználásának lehetőségével. Tehát a ö, szereplők, az érintettek, akik ö, részt vesznek a parlamenti költségvetés készítésében, majd a felmentvény ö, megadásában, itt külső és belső szereplők vannak, ö, megvizsgáltuk ö, a magának, a folyamatnak a mienségét. Nagyon különbözőek az eljárások az egyes nemzeti parlamentekben. Csak néhány példát említettünk meg, amelyek rávilágíthatnak a különböző aspektusaira ennek a folyamatnak. Például megemlíthetném Németországot, ahol a Bundestag nagyon jó az előkészítésben, a felmentvény előkészítésében, mert úgy gondolják, hogy egy jó e, e, megalapozott előkészítés az el, segít elkerülni a későbbi bonyodalmakat, és akkor az egész folyamat jól kezelhető. Vannak más tagállamok, ahol nincsenek ilyen formalizált eljárások, sőt még szigorú felmentvényi eljárás sincs, például ez van Spanyolországban, Lengyelországban. Ők inkább arra támaszkodnak, hogy egy nagyon erős, széleskörű belső monitoring rendszer legyen, és az intézménynek lehetővé teszik, hogy megfelelően kezelje a különböző kockázatokat akkor, amikor még korrekciós lépésekre lehetőség van. A külső intézményi szereplők bevonására van példa például Észtországban, ahol a legfelsőbb auditáló szervezet az állami számvevőszék, amely egy külön jelentést készít a parlament költségvetésének a végrehajtásáról és a számláiról. Majd pedig az, az utolsó példa az az Egyesült Királyságból származik, amely egy világos példa arra, hogy a közvélemény nyomása milyen változásokat tud hozni a parlamenti rendszerben. Tehát a parlament kiadásait két nagyon jól meghatározott sorra bontják, vannak a működési költségek és a ö, képviselők kiadásai. Ezeket figyelik a különböző testületek. Köszönöm szépen. Remélem, köszönöm szépen, remélem, hogy sikerült betekintést nyújtani abban, hogy milyen megtérülése van annak, hogyha azokat a gyakorlatokat alkalmazzuk, amelyeket az esett tanulmány készítés során vetettünk be. Most pedig a legfontosabb gyakorlatokról szólnék, és arról, hogy milyen ajánlásaink vannak a hatékony mentesítés elérése érdekében. Az egyes és kettes ajánlás emelném ki. Hosszasan beszéltünk arról, hogy miről is van szó, és mit tegyenek magukével a tanulmányból. Az első az, hogy a jó gyakorlat tárháza igen gazdag, ezt be is mutattuk pillanatfelvételszerűen, de a tanulmány részletesebben szól róla. Ezt érdemes megjegyezni azért, hogy a mindennapos költségvetési ellenőrzési gyakorlatot frissíteni lehessen. A második üzenet az, hogy nincs elegendő külső bevonás, nem vonják be megfelelően az érdekelteket. Az érdekelteket illetően ott vannak az intézményesek, különböző országok intézményei, vagy az EU esetében a számbevőszék, vagy pedig a magán auditálási cégek, és sokkal nagyobb most már a nyomás, a külső nyomás a nagy közönség részéről is sokkal több eszközt szeretnének alkalmaztatni az ellenőrzések során. Kezdetben ez nehéz lépés, ez a nyitás. A harmadik ajánlás azért, hogy ezt elérjük, egy robosztus költségvetés ellenőrzési rendszert kell kiépíteni, amelyben bíznak, vagyis, hogyha kérdéses néhány kiadás vagy a költségvetés összeállítása, akkor egy sor ellenőrzési lépést szükséges alkalmazni az összes érdekelt bevonásával. Robosztus és bizalmat keltő többoldalú auditálási keretre van szükség, sokkal nagyobb átláthatóságot kell a nagy közönség számára biztosítani, hozzáférést a költségvetéshez, és a dokumentumokkal, okmányokkal megalapozott gyakorlat legyen frissítve, és legyen naprakész, hozzáférhető. A parlamenti költségeket független testület vizsgálja át, az EK-ban például a közvélemény nyomására vezették be ezt a rendszert. Sok parlamenti képviselőnek ez nem is igen tetszett, de az intézmények, ha ezt bevezetik, akkor a belső hitelessége növekszik. Hivatalossá kell tenni a mentesítési folyamatot azért, hogy az emberek ezt lépésről lépésre követni tudják. Szó volt a külső szakemberek bevonásáról is, és arról, hogy az EP esetében például alkalmazzák a számbevőszéget, de egy külső auditáló céget is. A kettőt ötvözik. A belső auditornak a belső ellenőrzésnek fontosabb szerepet kell adni, és ami figyelemre méltó az az, hogy a legtöbb könyvvizsgálónak ajánlási lehetősége is van, és utána ezeket az ajánlásokat a következő években, hogyha figyelembe veszik, az nagyon hasznos lehet. Az átláthatóság nagyon fontos, erre fontos építeni az éves könyvvizsgálói jelentést, a további tevékenységeket, és megfelelő lehetőséget kell adni arra, hogy külső, független kutatók és adott esetben nem kormányzati tanácsadók is részt vegyenek ebben. Ez fontos. Ugyanakkor ez mindenképpen hasznos a bizalomépítés szempontjából. Már korábban beszéltünk a dokumentációs alapról, és talán még engedjék meg, hogy végezetül azt mondjam, hogy a formalizált mentesítés vagy felmentvény megadási eljárás nagyon fontos. Ez különböző módon kezelik az egyes nemzeti parlamentek, valahol ez nagyon formalizált, valamelyik nagyon sokat segít, mert egyértelműen bizonyítható, hogy hogyan történik az ellenőrzés. Másiknál nem mondanám azt, hogy informális az eljárás, de nincs annyira formalizált eljárás, mint ahogy például Spanyolországban, vagy a Cseh köztársaságban, Lengyelországban, ahol vizsgálják ennek a lehetőségét, de ez nem jelenti azt, hogy akkor visszaérések történnek a pénzekkel, csak az embereknek sokkal nehezebb betekintést nyerniük az eljárásba. Tehát fontos itt, hogy megnyissák az ablakokat, és szerintem senki sem bánja meg, ha ezt teszi. Köszönöm, Hammer úr és López Sanades. asszony a tanulmány előterjesztését. Igen érdekes eredményeket értek el, és biztos vagyok benne, hogy néhány kollega szeretne hozzászólni, többek között az előadó Gerbrandi úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm um, Hemmer úr és López, Carmen López asszony. Az utolsó ajánlás az volt, hogy szélesre kell tárni az ablakokat. Szerintem ez nagyon jó következtetés. A tanulmány elkészítése megfelelő pillanatban történt, hiszen a saját mentesítési eljárásunkat meg tudjuk tüzetesen vizsgálni, a saját könyvelésünket ellenőrizni, és a kiadásainkat is. Nagy vita van arról, hogy a parlament adjon-e önmagának mentesítést. Szerintem nincs más megoldás, és jó látni a tanulmányban, hogy az összes tagállam és Kanada is hasonlóan jár el, de az átláthatóság különböző szintjeit alkalmazza. Ebből kiindulva a különböző tagállamok és az EP összehasonlítását illetően szerintem, ha ezt az el összehasonlítást elvégezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy nem végeztük rosszul a munkát, körülbelül köztes megoldást választottuk, ami a mentesítést illeti, de a tanulmány mutatja, hogy hogyan tudjuk javítani a mentesítési eljárásunkat. Néhány megjegyzést tennék. Nagyon tetszett nekem az egyik első dia, hogy kik azok az érdekelt felek, akik részt vesznek a mi mentesítési eljárásunkban. A konklúzió az, hogy ez nagyon is belső ügy, amit itt végzünk a, a házban, és a szavazóinkat, a választókat kihagyjuk ebből a folyamatból, vagyis nincs megfelelő információjuk arról, hogy hogyan is zajlik nálunk a mentesítési eljárás. Ez fontos elem. Hemer úr azt mondta, hogy tárjuk ki az ablakokat, és szerintem az átláthatóság hiánya az, amit meg kellene komolyan vizsgálnunk. Néhány elemről szólnék. Nézzük meg az eljárásunkat. Van egy belső ellenőrünk, de az ő jelentését nem hozzák nyilvánosságra. Az előadónak van szoros kapcsolata a belső ellenőrrel. És ez nagyban függ attól, hogy az előadó hogyan működik együtt a belső ellenőrrel. És a belső ellenőrzés konklúziói vajon megjelennek-e a jelentésben? Ez azt jelenti, hogy talán egy kicsit átláthatóbbnak kellene lenni a belső ellenőrzést illetően, de azért ez az ellenőrzés létezik. A másik a számbevőszék, az európai számbevőszék. Az ő éves jelentésük egyik része a parlamenttel foglalkozik, de csak néhány sort tesz ki, néhány példát hoznak fel. Ennyi az egész, és a számbevőszék, ami könyvfelésünket nem vizsgálja meg tüzetesen. És szerintem ez az átláthatóság hiányát jelenti ebben a házban. Vannak olyan országok, mint az Egyesült Királyság, amely szintén a tanulmány részét képezte, ott a szám vevőszék és a magán auditor cégek a parlamentet együtt ellenőrzik, és ezt itt is meg kellene nálunk beszélni, például a bűró szintjén. Egy másik példa az LK-ból. Külső auditálást is végeztetnek, külső ellenőrzést, és ez lehet, hogy nehéznek tűnik egyesek számára így, de hogyha komolyan veszük a mentesítést, és azt, hogy mentesítési hatóság vagyunk, akkor valóban szükséges lenne arra, hogy külső forrásból végeztessünk független ellenőrzést. Például fél időben. Ezt meg lehetne tenni, és ellenőriztetni lehetne a parlament könyvelését. Kanadában a hasonló ellenőrzés eredményét nyilvánosságra hozzák. Nem azt mondom, hogy minden nyilvánosságra kell hozni, de legalább ennek a szakbizottságnak a tagjai tisztább képet kellene, hogy kapjanak az ellenőrzésről, mert manapság nagyon nehéz a könyvelést alaposan megtekinteni. A másik a, az elnök szerepe a parlamentben. A tanulmány erről nem nagyon szól. Szerintem az elnök felelőssége, a parlamenti elnök felelőssége, az több annál, mint hogy csak a plenáris ülésen elnököljön, és az ezzel járó feladatokat végezze. Felelősnek kell lenni a parlament költségeiért, és ez döntő szerepe a az elnöknek, és nem tudom, hogy miért nincs plenáris vita e ház elnökével, Szerintem ezzel lehetne dolgozni, és hogyha ezt bevezetnénk, akkor az elnök is, és mi magunk is elszámoltathatóbbak lennénk, és felelősek azért, hogy ez a ház hogyan is jár el. Végül pedig, elnök úr, elmondtam, hogy olyanoknak, mint Hemer úr és López asszony, nagyon nehéz megszerezni az információkat, hiszen nem készült túl sok tanulmány, és az alap, ami alapján dolgoztak, az néhány tanulmány vagy áttekintés volt, és általában, mint elmondtam, a mentesítésről nincs elég információ, de nem elég tanulmány készítetni, hanem részletesen dolgozni kell az eredmények alapján, és meg kell nézni a saját eljárásainkat, főként az átláthatóság hiányával kell foglalkoznunk. És én fölhívom önt arra, elnök úr, hogy ezt a kihívást vállalja, és beszéljük meg, hogy hogyan fogunk eljárni az előadás és a szakbizottsági rövid vita után. Szerintem ezt a büróval, az elnökkel meg kellene beszélni személyesen, és meg kellene nézni, hogy tehetünk-e javaslatokat a közeljövőben arra vonatkozóan, hogy komolyan javítsuk a saját mentesítési eljárásunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Gerbrandi kollega. Biztos vagyok abban, hogy ez olyan, ismét olyan javaslat, amely a népszerűségünket növeli a büróban, és valaki, aki a az elnöki kabinetben dolgozik, mindig figyeli a mi vitáinkat. Ezt csak tréfásan mondtam, de szerintem itt az idő, nézzük meg, mi a helyzet a tagállamokban, a nemzeti parlamentekben, ők is tanulhatnak tőlünk, de itt az idő, hogy a saját gondjainkat is vizsgáljuk meg, saját hozzáállásunkat, és ez az első alkalom, hogy ezt majd megtesszük. Köszönöm, több kommentárt nem kívánok ehhez fűzni, de közvetlenül hozzám intézte egyes szavait, és el kell mondjam, hogy készen állok arra, hogy az egész szakbizottsággal együtt küzdjek egy jobb költségvetési ellenőrzési eljárásért. Van néhány kérdésem, nekem is, de vannak más kollégák, akik szeretnének hozzászólni. Inge Kessler szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, és köszönjük a tanulmányt. Be kell, hogy vajon még nem olvastam el, de figyelmesen el fogom olvasni, mert hogyha már megtörünk bizonyos tabukat, akkor legalább tudnunk kell róla, hogy megszegjük őket. Úgyhogy én a rám jellemző figyelmességgel el fogom olvasni az anyagot szeretnék Gerbrandi kollégának ugyanakkor elmondani egy-két dolgot. Nem az a helyzet, hogy mi egyáltalán nem foglalkozunk a parlamenti költségvetéssel ellentétben a tanácsi költségvetéssel ezt sokkal intenzívebben megvizsgáljuk, mint mások. De talán nem mindig tesszük a helyes dolgokat, mert hogy nem rendelkezünk a helyes információkkal. Tehát talán szükség lenne arra, hogy a költségvetési eljárásnak a sajátságaival is foglalkozzunk, és mint minden nemzeti parlamentben itt is a sajátság abban áll, hogy a normális parlamenti képviselők, illetőleg a Költségvetési Bizottság tagjai egyre távolabb kerülnek a döntési ponttól költségvetési bizottsági tagként én egyre inkább látom, hogy elvész a befolyásunk azokra, akik az igazi döntést hozzák, tehát a parlament elnökségére. Hogyha most megnézem a költségvetési jogot, ugye elfogadtuk a költségvetési rendeletet, akkor az a helyzet, hogy az európai költségvetési rend a politikusoknak és a parlament elnökének egyáltalán nem biztosít jogokat arra, hogy költségvetési döntéseket hozzon. hozzon. A biztosok sem jogosult a költségvetési döntéseket hozni, hogyha elnök úr. Itt most ugye lemondott meghallgatásról volt már szó. Az elhalasztott meghallgatásról volt szó. Meg kell vizsgáljuk, hogy tulajdonképpen mennyire, mennyire erős is az igazi befolyás a politikusoknak a költségvetési döntésekre. A költségvetési rend az nem teljesen világos, az elszámolási kötelezettség az pedig a hivatal nokok részéről áll fel velünk szembe, tehát a főtitkár kell, hogy elszámoljon velünk szembe, ő ír alá mindent, és ő csak akkor írhat alá, hogyha tényleg megfelelő döntéseket hoz a parlament, e, elnöke hozza a döntéseket, és gyakorlatilag a főtitkár kell, hogy a fejét a giotin alá tartsa ezeket a döntésekkel. Tehát a kérdés az, és én tulajdonképpen amióta előadó vagyok a 2005 óta a költségvetési rendel kapcsolatban, az a kérdésem, hogy hogyan tudom biztosítani a politikusoknak az erősebb beleszólását és er- erősebb, nagyobb kötelezettségvállalását is a költségvetési kérdésekben. Tajerer kollégával együtt ültem egy, egy regionális parlamentben, és, és tudom, hogy mi mindent jelent ez és a normális parlamenti képviselőknek tulajdonképpen is, is lehetőségük arra, hogy beleszóljanak a nemzeti parlamentek esetében, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi nekünk itt eh, sokkal nagyobb eh, beszámolási kötelezettségünk van, elszámolási kötelezettségünk, és nagyobb a befolyásunk is. Számomra nem ismert az például, hogy az például az olasz képviselők például a saját parlamentjüknek az uszodájával kapcsolatban bármiféle problémával is küzdöttek volna. Tehát itt látnunk kell a parlamentek eljárásmódjai közötti különbségeket. Úgy gondolom, hogy mi sokkal inkább be tudunk szólni dolgok, mint a nemzeti parlamentek. Hogyha helyes kérdéseket tesszük föl, és a saját költségvetési mentesítési járásunkban helyes dolgokat tesszük, akkor ezzel kapcsolatban talán formál, informális utalásokat is tehetnének számukra, Hol gondolják, hogy jobb az Európai Parlament a tagállami parlamenteknél, például az átláthatóság területén, illetőleg az elszámoltatási kötelezettség területén, és hol vagyunk rosszabbak náluk? Elnök, köszönöm szépen. Vannak még kollégák esetleg, akiknek a hozzászólási kérés elkerült a figyelmemet? Úgy látom, hogy nincs, úgyhogy akkor engem az érdekelne, ez a saját kérdésem lenne, hogy az önöknek a költségvetési ellenőrző munkával kapcsolatos munkája olyan jeleket mutatott, hogy melyek azok a parlamentek, amelyek az új közigazgatási szabályok alapján járnak el. Az a tapasztalatunk, hogy az hogy rövid távon, tehát éves szinten a közkiadásokat nagyon nehéz módosítani, hiszen ezeknek a költségvetésének a jelentős része személyzeti kiadásokat takar, illetőleg jogszabályban rögzített és különböző jogigényekhez kötődő kiadásokat, például a szociális kiadásokat, és nagyon nagy része a költségvetésnek karbantartási, fenntartási, illetőleg a múltbeli beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, és nagyon nagy erőfeszítéseket tettek már az önkormányzatok szintjéről, illetőleg aztán a regionális és tagállami szintről elindulva, hogy üzemgazdasági eszközökkel próbálják meg az erőforrásoknak a felhasználását megfelelően felderíteni, és így bizonyos életciklus koncepciókat is bevezetni a költségvetési gyakorlatba. Az a kérdésem, hogy az önök elemzésén, a tanulmány elkészítésénél e önöknek ezzel kapcsolatos bármiféle eltérés a tagállamok között? Vannak-e legjobb gyakorlatok, e, ahol adott esetben a költségvetési ellenőrzés több annál túlmutat azon, mint egy egyszerű számvevőszékszerű ellenőrzése az elmúlt dolgoknak. Tehát van-e egyfajta gazdaságossági szemlélet, hatékonysági hozzáállás, egyfajta előretekintő hatással is a jövőre nézve. Remélem világosan fogalmaztam. Ez egy nagyon nagy kérdés, ami minket is érdekel. Már csak azért is, mert az európai szemeszternek ugye a végrehajtásában is az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megállapítani, hogy hogyan keletkeznek a költségvetési hiányok, és hogyan tudjuk ezeket megszüntetni, és hogyan tudjuk a növekedési pályára állítani újra a tagállamokat. Nem látok további hozzászólót, itt számos kérdés hangzott el. Kérem, hogy válaszolják meg ezeket. Okay, I will try. Um... Megpróbálom. Az utolsó rész az olyan jellegű tanulmány, amely önmagában állja meg a helyét. De talán utalhatna rá, mondja az elnök. Igen, megpróbálom. A parlamenti képviselőink jó kérdéseket tesznek -e fel ahhoz, hogy valamilyen politikai áttekintést nyerjenek a költségvetési eljárásról, arról, hogy mennyi pénzt akarunk felhasználni, és azt helyén valóan költöttük el. Ez a kérdés összefügg azzal, amit ön a végén vetett fel. A célhoz igazítani a jövőben a költségvetési eljárást, és célokat tűzni ki a beruházással mit akarunk elérni. Nem csak olyan ellenőrzésre van szó, amely megállapítja, hogy minden rendben van az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan. Az egyik példa nehézségekre, és arra, amiről ön is beszélt, elnök úr, amikor interjút készítettem a parlamenti adminisztráció tagjaival Németországban, és ha visszatérünk arra a diára, amely azt mutatja, hogy az adminisztratív költségek és az alkalmazotti költségek aránya milyen, ez nagy vitát váltott ki Németországban. Akkor ez azt mutatja, hogy a stáb, az alkalmazottak száma meglehetősen stabil, de jelentős változások vannak azzal kapcsolatosan, hogy a stábbal kapcsolatosan mire költik a pénzt. Az európai pénzügyi stabilitás kapcsán sokkal több forrást kértek a parlamenti képviselők etéren. Még más szakpolitikai kérdéseket háttérbe szorítottak, vagy le is állítottak. Ez az eset, amikor a pénzügyi ellenőrzés, a számszerűség ellenőrzése, az valóban nem ad kép arról, hogy milyen munkát is végez a parlament, és ezt a választ az ön kérdése fényében adtam. Talán ezt a problémát kellene megoldani. Bár a pénzügyi keret, a kiadások egy kategóriában stabilak maradnak, de ha megnézzük a tevékenységeket, és hogyha egy olyan tanulmányt végeznek, amely a jövőbe tekint, akkor az jobban bemutatja, hogy a parlamenti képviselők mire fordítják a figyelmüket, és mire, milyen célból van szükségük forrásokra. Az általam szervezett találkozón kiderült, hogy nagyon fontos munka a parlament számára, nemzeti és európai szemszögből is, az, hogy erőforrásokat szerezzen. És a, ez a demokrácia kérdése is felmerül. Ha több pénz van, többet költ a parlament, akkor jobban tudja-e a tevékenységét végezni. Az interjú során javaslatokat tettek nekem. Jobban meg kellene magyarázni, hogy a stabil kiadási kategória esetén amikor úgy néz ki, hogy semmi nem mozdult, mégiscsak sok minden változik. És ez számít ma a nyilvánosság számára. Egy másik dolog, és ezzel a tanulmány nem foglalkozott, úgyhogy ön jogosan kérdezett rá, más szervezeti rendszerekre vonatkozik, és arra, hogy mit is hívunk átláthatóságnak. Ha nem csak a jövő évi, hanem mondjuk öt éves költségvetést készítenek, akkor ezt narratíve kell rögzíteni, hogy mire kívánják a pénzalapokat költeni, mennyire hasznosak és mennyire hatékonyak a kiadások, ahogy az egyik felszólaló mondta a másik pedig a hatékonyságra törekvő gazdálkodás. Ezt gyakran emlegetjük a helyi önkormányzatok esetében. Ennyit tudok mondani a felvetett kérdésről. Szeretne ön is valamit mondani a, az adatok hiányáról a költségvetési eljárás során? Igen, köszönöm a megjegyzéseket a tanulmányunkról. És ami Gerbrandi úr kérdését illeti, az információ hiányról a mentesítési eljárás során, itt nehézségekkel ütköztünk szembe, amikor információt akartunk kapni, mert a tagállami esettanulmányok azt a költségvetési eljárást tükrözik, amely nagyon is belső. És ha ezek az eljárások átláthatóak is, nyilvánosak is. Úgy találtuk, hogy nem csak a külső ellenőrzési jelentésnek, a belső dokumentációnak adnak nyilvánosságot, hanem az ezzel kapcsolatos dokumentáció nem túl gazdag, és nehezen tudtunk információkat szerezni. Különböző eszközökkel foglalkoztunk, különböző eszközöket alkalmaztunk ahhoz, hogy megtudjuk, amit tudni akartunk. Például tanulmányok váltak szükségessé arra vonatkozóan, vagy azokat olvastuk el arra vonatkozóan, hogy hogyan is alkalmazzák a költségvetési eljárást. További hozzászólók nem jelentkeztek, úgyhogy meg fogjuk fontolni, hogy a tanulmányt hogyan fogjuk tudni felhasználni a további munkánkban. Fernández úr és Herman asszony, köszönjük szépen a tanulmány bemutatását. Annak a tanulmánynak a bemutatását, ami bizonyára bőségesen fog a további eszmecseréhez és munkánkhoz információval szolgálni. Ja, ich darf dann diesen Tagesordnungspunkt akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és áttérünk a következő napirendi pontra. Ha csak nem kér az előadó szót, nem ez nincs így, akkor áttérünk a 14. pontra, az Antwerpeni és Rotterdami delegációs küldöttségről fogunk beszélni. Az előadó Ivanova asszony itt az lenne a feladatunk, hogy a különböző álláspontokat ismertessük egymással. Szeretném megkérdezni az előadót, hogy kíván-e szólni. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy a Rotterdami kikötő az egyik, amelyik legnagyobb mértékben hozzájárul az Európai Unió hagyományos forrásaihoz. Nagyon fontos itt a vám tevékenység, vám hivatalok tevékenysége, és az egész rendszer, és a vám ellenőrzési rendszer is első alkalommal nagyon fontos lenne megérteni pontosan, hogy hogyan működik a gyakorlatban ez a rendszer, illetve a fizikai ellenőrzés és a dokumentáció, az elektronikus ellenőrzések hogyan valósulnak meg az importhatóságok részéről a, a Rotterdamban és Antwerpenben, és vannak egyéb kérdések is, amikre jó lenne választ kapni. A jelentés tevő, aki a Herkules jelentést készítette, jó lenne, hogyha meg tudná nekünk mondani, hogy kaptak-e a Herkules programból finanszírozást, hogyan szerezték be a berendezéseket, hogyan használják ezeket a gyakorlatban, 2010-ben volt egy papír nélküli vám eljárás bevezetése, egy ilyen projekt, és nagyon sok jelzést kaptunk, panaszt a vállalatoktól, amelyek a kikötőknek a rendszerét használták, arról panaszkodtak, hogy nem hatékony a rendszer, hogy nem végleges, nem teljes a megvalósítás, és nem kellően hatékony ellenőrzés valósult meg, a, és például a hamisított cigaretta gond nélkül bekerült az unió területére. Ezért lenne fontos további információkat kapni a helyzet alakulásáról. A ö, politikai ö, részlegnek a jelentése szerint nincsenek megfelelő információk arról sem, hogy Rotterdamban és Antwerpenben mennyi vám összeg folyik be. A közvetlen kapcsolatok a vám hivatalokkal és a kikötői hatóságokkal sem hozott kellő eredményt ezen adatok megismerése szempontjából. Az átláthatóság jegyében Fontos lenne tudni, hogy ez a két nagy kikötő mennyiben járul hozzá ezen bevételekhez, ezért lenne jó ezeket az adatokat megismerni. És végül az éves 2011-es 12-es ellenőrzés, amit a bizottság és az Európai Számvevőszék végzett, azt mutatták, hogy vannak bizonyos hiányosságok a belga vámeljárásban és elszámolásban. Ez is egy másik olyan kérdés, amire szeretnénk további pontosításokat kapni. Valójában ez a célja ennek a látogatásnak, legalábbis ahogy én látom. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, Ivanova előadóasszony. Ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban szeretném üdvözölni Tino Egmontot, a bizottság képviselőt, és Katrin Klászt, aki a Költségvetési Főigazgatóságnak, illetőleg a Adóügyi Főigazgatóságnak a képviselői nem tudom, hogy ezen a ponton az Ivanova asszony által felvetett kérdéssel kapcsolatban tudnának-e már állást foglalni, hogyan ítélik ezt meg, milyen szempontok játszanak különleges szerepet a bizottság szempontjából. Nem tudom, kinek adhatom meg a szót. Ja. Herr Egmond úr, parancsoljon. Reggelt kívánok! Én Belgium nevében tudok leginkább beszélni, mert ez az a hely, ahol én magam is végzek a bizottság nevében ellenőrzéseket. Kétségtelen, hogy voltak problémák a számviteli vagy elszámolási területen és ez főként annak tudható be, hogy központosították 2007-ben a számviteli eljárás. Korábban 57 vámhivatal volt, most viszont egyetlen központi hivatal van, és 2007-ben vezették be az elektronikus papírmentes rendszert is. Tehát ez egy óriási rendszer, bonyolult, és voltak kisebb-nagyobb gondok, mert ez egy ilyen Big Bang nagy egy robbanásszerűen bekövetkezett változás volt, senki nem volt igazán felkészülve. Több vizsgálatot is végeztünk ezzel kapcsolatban már 2008-ban, ezt követőben felülvizsgálták az összes kifizetést egészen a mai napig. Ezzel együtt továbbra is vannak még gondok a megbízhatósággal kapcsolatban, hogy ez az egész számviteli rendszer, könyvelési rendszer mennyire megbízható és ugye ennek alapján kerülnek a bevételek továbbításra az európai költségvetésbe. Az egész rendszert is érinti ez. Igyekeztünk meggyőzni őket, végül aztán végeztek auditálás specifikációt, egy versenytárgyalást írtak rá, és hogyha jól tudom, ez a, októberben lesz aktuális, akkor ki fogják választani a, kül, meg, a külső konzulenst, aki egy méreható auditálást fog végezni három területre vonatkozóan, tehát a visszatérítési rendszer, hogy 126 milliót kértek vissza a bizottságtól, ezt mi nem voltunk hajlandóak kifizetni addig, amíg az auditálás eredményét nem látjuk, ez az első dolog. A második, az pedig magának az elszámolási rendszernek a megbízhatósága, a harmadik pedig a jóváhagyási, a tanúsítási rendszer, illetve hogy a külső könyvvizsgáló hagyja jóvá az elszámolásokat, illetve hát a számlákat. Tehát ennek az indító ülése, ennek a külsőnek auditorral október végén lesz, és az első eredményeket decemberre várjuk, december végére. Nagyjából ez az a kontextus, amit elmondhatunk a vámbeszedés és elszámolási rendszerről. Haték, ami a hatékony ellenőrzéseket illeti, itt nagyon óvatosnak kell lennünk a tekintetben, hogy nem a gyakoriság és az ellenőrzések száma az, ami igazán fontos. Lehetnek olyan országok, ahol csak 0,5% ellenőrzés van, de hogyha ezt nagyon jó kockázatelemzésre építik, és jó kockázati profilokkal dolgoznak, akkor semmi probléma nincs azzal, hogy ez a százalékos arány rendkívül alacsony. Ez a tendencia egész Európában, az egyszerűsítés, a könnyítés, és így tovább, de ezt ráépül egy sokkal jobb kockázatelemzésre, és ezt is hangsúlyoztuk a tagállamoknak, hogy az ellenőrzések számának csökkentését kompenzálni kell egy ellenőrzés, vámeljárás utóellenőrzéssel azon raktárakban, ahova bekerültek ezek az elvámolt árok vámkezelt áruk. Tehát nagyjából ez az a helyzet, ami Belgiumot is érinti. Hollandiában is nagyon alacsony az ellenőrzések száma, és valójában igen nagy verseny van a két fél között, tehát Belgium és Hollandia között. Hollandia élen járt a tekintetben, hogy maximálisan egyszerűsítsék a dolgokat, és Belgium csak követte mert egyébként elveszíteni az üzleti lehetőségeket. Hát ezek az első megjegyzéseim. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Egmont úr. Van -e esetleg további hozzászólás a szakbizottsági tagok közül? Gájer úr? Talán nem figyelmesen hallgattam az elmondottakat, de az én érdeklődésem tárgya a delegációs utazással kapcsolatban az lenne, hogy a számvívő széki külön jelentés eredményeinek végrehajtását azt megnézzük a helyszínen. Az elmúlt évben a számvívőszéki kollégák ugyanis a jelentésük szerint azt hiányolták, hogy a tagállamok túl könnyen, túl gyorsan alkalmazzák az egyszerűsített eljárásmódot. És ez aztán pontatlanságokhoz vezet, amelyek végül a bevétel kiesést növelik. Úgyhogy helyén valónak tartanám, hogy nem csak költségvetési ellenőrként azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy hogyan költi el az EU a pénzét, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy hozzájut-e ahhoz a pénzhez, ami megilleti őt, hiszen a pénzügyi érdekeknek a védelme szempontjából nyilván az optimális eredményt úgy tudjuk elérni, hogyha megnézzük a bevételeket is. A kérdésem a bizottsághoz az lenne, hogy hogy beszámolhat-e arról, hogy a számvevőszéki jelentés után vannak-e felismerhető változások? Ez lenne az első kérdésem. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy az elviekben egyébként üdvözlendő egyszerűsítések, hiszen azok az adminisztrációs terheket csökkentik, ezek az ellenőrzések pontosságánál is veszteségekkel jártak el. Elnök, van esetleg további hozzászóló más kolléga részéről? Úgy tűnik, hogy nincs. Úgyhogy kérem a bizottságot, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. We have indeed also, uh, valóban nagy érdeklődéssel olvastuk a számvevős szég jelentését az egyszerűsítésről, és ezt követően több ellenőrzést végeztünk. 2009-ben, 2010-ben meglátogattuk az összes tagállamot, megnéztük az általános ellenőrzési stratégiájukat, és ami az egyszerűséget illeti, megnéztük, hogy mit tesznek, még mielőtt lehetővé teszik, megadják az egyszerűsítés lehetőségét. A kontroll csökkentését feltételezi, hogy előzetes ellenőrzést végeznek, mielőtt az egyszerűsítést megadják. Ez azt jelenti, ez az ellenőrzés, hogy kimennek a vállalkozás székhelyére, megnézik a könyvelést, és követik az áru útját, a hozzácsatolt okmányokat, vagyis azt is megnézik, hogy az rendszer ellenőrizhető-e, még akkor is, hogyha megadják az egyszerűsítést. Másrészt viszont az igaz, hogyha túl sok egyszerűsítést teszünk lehetővé, akkor nehezebb az ellenőrzés. És ez az oka annak, hogy a bizottság kiemeli, hogy mindezt eh, az utólagos ellenőrzéssel kell kiegészíteni, és ezt mi meg is tesszük például a társasági adó esetében. Három-négy eh, évente ellenőr, ellenőrzést végez, és mindezt eh, a vám területén is eh, elvégezzük. Van egy általános vám ellenőrzési stratégia, és emellett ellenőrizzük az egyszerűsítéseket, főként a helyi ügyfelek esetén, akkor, amikor az árut, az üzemet, vagyis a vállalkozás székhelyén eh, vámkezelik. A másik pedig az antidömping vámokra vonatkozott, hogyan lehet felfedezni azt, hogy az e fajta illetékeket kikerülik és milyen itt a költség, vagyis a kockázati profil, és milyen kockázatkezelési rendszert alkalmaznak. A vám ellenőrzésre összpontosítottuk az elmúlt években, és ettéren tematikus jelentést készítettünk a szolgálatunk számára. Kiemeltük a gyenge pontokat, 170 gyenge pontot állapítottunk meg. Több mint kétharmada a hibáknak végül is megoldást nyert a tagállamokban, és a tagállamok most igen keményen dolgoznak azon, hogy a hiányosságokat felszámolják. Hallottunk ezekről a hiányosságokról, de nagyon sokat már megoldottak az eljárások során. Nem tudom, hogy kielégítő-e a kérdésre ez a válasz. Köszönöm, Egemant úr. Most pedig megadom a szót Ivanova asszonynak. Kíván-e konklúziókat levonni, nem? Akkor várjuk a delegáció látogatását, a költségvetés ellenőrzés delegációjának látogatását, és azután majd ellenőriz, vagyis megbeszéljük, hogy milyen konklúziókat tudunk levonni. Köszönöm, köszönöm a bizottság képviselőjének, és most áttérek a következő rendi pontra. A Kunt Bizottság küldöttsége Spanyolországba. von úr vezette ezt a delegációt. Nekem is alkalmam volt arra, hogy az első nap részt vegyek a delegáció munkájában. Nem volt könnyű ez a munka, mert igen kényes pontokat kellett megvitatnunk a spanyol kormányal és a régióval, és úgyhogy várjuk az ön beszámolóját, Vogan úr. Köszönöm, elnök úr. Ahogy ön mondta, nem volt könnyű a delegáció munkája, de érdekes, sőt élvezhető volt ez a látogatás. Köszönöm ezt a lehetőséget. Az első dolog, hogy a képviselőknek köszönetet mondok, belétve önt is, mert időt szakított arra, hogy részt vegyen a látogatásban, és a titkárságnak és delegáció titkárságnak is köszönetet mondok, mert megkönnyítették a munkát. Visszatekintve a látogatásra Spanyolország nagyon sok EU pénzalapot kapott 2007-2013 között, körülbelül 35 millió euróról van szó, de 2000-2006 között a régió főigazgatóság eh, hiányosságokat talált a gazdálkodási rendszerben, a kohéziós alapok és a vidékfejlesztési alapok esetében éppen ezért úgy döntöttek, hogy tényfeltáró delegációt küldenek Spanyolországba ebbe az évben. Mielőtt odaérkeztünk, a sajtó írt eh, arról, hogy fekete öltönyös emberek érkeznek Spanyolországba, hogy megmondják Spanyolországnak, mit kell tennie. Hát természetesen eh, eh, férfiak és nők is részt vettek ebben a delegációban, nem csak fekete ruhások. Először a az Európai Ügyek Minisztériumában mondtuk udvariasság, mentünk, udvariassági látogatás volt, és megkértük a minisztert, vagy elmondtuk, hogy a hibákat keressük, de közben segíteni akarunk azért, hogy együtt megvizsgáljuk, hol lehet javítani a jövőben. A miniszter biztosította a delegációt arról, hogy effektív ellenőrzést kíván a gazdálkodási rendszerben. Ez udvariassági delegációs látogatás volt. Azután a pénzügyminisztériumba és a közgazdatási minisztériumba mentünk, az EU pénzalapokkal foglalkozó főigazgatókkal találkoztunk. Felmerült a módosítások kérdése, a szerződéseket módosítják, miután odaítélték az első szerződést, és erről még mindig vita van Spanyolország és a bizottság között. Más találkozók voltak még a közlekedési minisztériummal, ők kapják a legtöbb EU pénzalapot Spanyolországban, a felesleges reptereket eladták, pedig azok már kaptak EU pénzalapokat. Azután a köztes testületekkel is tárgyaltunk a teljesítési struktúra részei. 145 köztes testület vesz részt a pénzalapok eljutatásában, és ez potenciálisan hiba lehetőséget jelent. A spanyol hatóságok úgy gondolják, hogy azért van 45 köztes, 145 köztes szerv, mert a spanyol kormány olyan jellegű, hogy ezt megkívánja. A második napon Valenciába voltunk a magasebességű vonattal. Ez az egyik kiemelkedő pontja volt a látogatásnak. Igen gyorsan megy ez a vonat, és nagy élmény volt számunkra ez a gyorsaság. Ez a második leggyorsabb vonat a világon, és Európában a leggyorsabb vasút. Az EU pénzalapokat ehhez is felhasználták. Valenciában néhány más projekteket is meglátogattunk. Különböző projektekről tájékoztattak minket hulladékgazdálkodással kapcsolatosan, és megvitattuk azt, hogy hogyan költötték el ebben a régióban az EU pénzalapokat. Majd eh, volt egy sajtótájékoztató, nagy érdeklődést tanúsítottak a regionális sajtó a látogatás iránt. Eh, több tucat eh, riporter várt minket, és a delegáció álláspontját előterjeszthettem. Elmondtam, hogy a hibákat megvizsgáljuk, de közben segíteni is akarunk, ez volt a legfontosabb üzenet. A sajtótájékoztató után volt egy munkaebéd, turizmussal kapcsolatosan, és a turista iparákban résztvevők vettek részt ezen a valenciai regionális önkormányzattal egyetemben. Délután találkoztunk a különböző védjegy ügynöks, a védjegy ügynökséggel, amelynek székhelye Valencia. Megbeszéltük, mi az ő szerepük a védjegyek terén. Azután Madridba mentünk, először megbeszélést folytattunk az andalúziai és kasztiliai lamancsai régióval, és Andalúziában azt mondták, vagy az andalúziaiak azt mondták, hogy egy dosszéba voltak nagyobb hibák, és kasztíliaiak pedig a gazdálkodási rendszerüket terjesztették elő, ami javul. Az utolsó napon a spanyol energizési hatósággal találkoztunk, majd volt egy záró sajtókonferenciánk. A nyilatkozatomban a sajtókonferencián ismét megismételtem a fő üzenetet, és a sajtókonferencia előtt a delegációval tárgyaltam, és megismétlem, hogy ez az üzenet mielőtt az üzenetet közvetítettem, vagy a nyilatkozatot tettem, a kollégákkal ezt megbeszéltem, és így a legtöbb képviselő ezt támogatta. A múlt héten jelent meg a jelentés, már volt némi feedback, és az operatív program strukturális alapok esetében volt néhány javaslat változtatásra, de remélem, hogy elfogadják a kollégák a jelentést, mert a szűen tükrözi a Spanyolországban járt delegáció munkáját. Köszönöm, mindenkinek köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek, és igen, évezetes volt, hozzáteszem ez a látogatás. Köszönöm szépen Wuhan kollégának ezt a jelentést a spanyolországi látogatásról. Most Adelito Pinto urat szeretném üdvözölni a régió főigazgatásoktól és a foglalkoztatási főigazgatóságtól kollégáját. Nem tudom hozzá kívánnak-e szólni, hogy a bizottság nevében állást foglaljanak. Igen, köszönöm szépen, hogy szót ad elnök úr. Valójában én nem vettem részt ebben a delegációban, egy más kollega volt ott, de ő viszont most beteg és nem tud ezért itt lenni de volt lehetőségünk, hogy véleményt cseréljünk erről a kérdéskörről, és a régió főigazgatóságon, a bizottságban megvizsgáltuk a delegáció jelentését. Nagyon jó időpontban ö, került erre sor, mert jól mutatta, hogy a bizottság által feltárt ö, dolgoknak az alakulását is lássuk, illetve hogy tudjunk ö, hozzászólni a majdani kohéziós programhoz. Úgy látjuk, hogy jelentős előrelépés történt Spanyolországban a korábban feltárt hibák kezelésében és megoldásában. Több alkalommal volt, hogy kifizetést meg kellett tagadnunk Spanyolországtól, de úgy tapasztaltuk, hogy a hibák azok rendszerhibák voltak és általánosak többek között a közbeszerzés területén most viszont elismerjük már, hogy a még fennmaradó hibák azok már nem rendszerhibák, és meg kellett néhány intézménynél is fel kellett léptünk, de ezek egyedi esetek. Nagyra értékeljük a konstruktív javaslatokat is, amit a KONT delegáció tett az ellenőrzési és gazdálkodási rendszerre vonatkozóan, és úgy gondoljuk, hogy 2014-20 között jó alkalmunk lesz, hogy egyszerűsítsük ezeket a rendszereket, azzal, hogy csökkentik a köztes közvetítő testületek számát. Ezt tapasztaltuk, ezt látjuk a jelentés alapján. Hogyha esetleg a jelenlegi helyzettel akarnak még konkrét információt kapni, akkor erre is készen állok. Thank you very much. Gibt es uh, Wortmeldung? Köszönöm szépen. Van-e esetleg hozzászólás a szakbizottsági tagok részéről? Ajala Szender asszony, parancsolja. Köszönöm szépen. Én is szívesebben beszéltem volna. Szóval meghallgattam a, meg, szívesen meghallgattam volna még azt a kollégát, aki még fog szólni, de egyetértek azzal, amit Vogán kollega elmondott. Vannak még bizonyos kérdések, amelyek továbbra is kérdésszinten megvannak a bizottság, eh, az Európai Bizottság képviselője hozzászólt. Neki szeretnék feltenni néhány kérdést. Amikor a helyszínen jártunk, akkor egy auditálási jelentés eh, látom a Valenciában. Szeretném megtudni, hogy az a jelentés azóta elkészült-e, és hogy mit gondol róla a bizottság. Ez az utolsó napon volt, utolsó nap foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. a helyi közigazgatásnak a szerepe, a, ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkoztunk, mert ez lehetővé tette, hogy tovább lépjünk, ahogy ezt a bizottság is elmondta, így lehetett elkerülni azt, hogy a rendszerhibák megszüntetésre kerüljenek. Tehát végül is kézzelfogható lépések történtek. Lehet, hogy ezt jobban is ki lehetett volna domborítani az utolsó pontban, utolsó napunk volt, és nem volt igazán alkalmunk ezt megfelelően hangsúlyozni. De végül is az mérleg összességében meglehetősen pozitív. Érdekelne, hogy a valenciai hatóságok jelentése elkészült-e, megkapta a bizottság, és mit gondol róla? mert itt végül is olyan jelenségekről van szó, amelyeket ismerünk Spanyolországban, és Valencia kérte az európai támogatást figyelembe véve a gazdasági problémáit. Köszönöm szépen, van esetleg további hozzászólás. Otiz asszony. Eh, Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Először is gratulálni szeretnék a spanyol delegációnak. Miután ez a delegáció látogatás mindenképpen gyümölcsöző volt, több dolgot is segített tisztázni. strukturális alapokról tárgyaltunk. Egy nem technikai kérdést szeretnék feltenni, hanem teljes mértékben egyetértek az észrevételekkel, nem technikai problémákról van szó. Ugyanakkor nem ö, alapvetően fontos ez a megjegyzés. Ja, vielen Dank. Gibt's weitere Worte? Köszönöm szépen, van esetleg további hozzászólás a szakbizottsági tagok részéről. Úgy tűnik, hogy nincs. Így még egyszer szeretném megkérdezni Pinto urat, vagy a bizottság képviselőjét, hogy Ajala Szender asszonynak a kérdésére tudna-e részletesebb választ adni. Oké. Okay. Még talán a DG Ample, tehát foglalkoztatási főgazgatóság véleménye is érdekes lehet én a, régi, a régió főigazgatóság nevében tudok szólni. A fontos kérdések merültek fel a múltban, fontos, komoly hiányosságok mutatkoztak. A mikrofont, hogyha közelebb venné, tehát megerősíthetők, hogy a bizottság, eh, illetve a számövőszék komoly hiányosságokat tárt fel 2010-ben. A spanyol hatóságok a bizottság sürgetésére eh, globális akciótervet készítettek, és a rendszert módosították és a, mi pedig egy ellenőrzést végeztünk minden olyan kifizetésre, ami egy adott határidőig történt. Ezt követően kaptunk az auditálási hatóságoktól egy megerősítést, hogy ezek a hiányosságok korrigálásra kerültek, és ők maguk ezt megszüntették. Tehát végül is a kifizetések megfelelő módon történtek, kezelése. De továbbra is van két probléma. Ezek közül az egyik az az, hogy a Valencia ö, ö, turisztikai hatóság nál vannak problémák. Nem mondhatjuk azt, hogy a problémák megoldottak, bár olyan tájékoztatást kaptunk a spanyol hatóságoktól, hogy ez az ügynökség nem fog a továbbiakban strukturális alapokat kezelni. Tehát azt meg tudjuk, hogy azt meg tudjuk erősíteni, hogy kifizetési igényt ettől az ügynökségtől nem kaptunk. Ami pedig a pívát ért, Kft. Ez, egy, ez is egy állami támogatásokat kezelő ügynökség. Itt továbbra is fennállnak a problémák. Az auditáló hatóság nem tudta azt állítani, hogy minden rendben lenne, de az sem egyértelmű, tehát nem ö, nyújtottak be további kifizetési igényeket. Egyenre felfüggesztésre került ez az ügynökség, mert a bizottság semmiképpen nem fizet nekik, mindaddig, amíg a ö, számviteli ellenőrzés azt nem ö, bizonyítja, hogy itt minden ö, megoldásra került. Tehát az EVT, ez a hatóság, ügynökség, nek a kérdése, ez függőben van, és ezt a bizottság nyomon követi. Köszönöm szépen, Pintor. Bowman úr, a delegáció vezetője, kérte, hogy esetleg a foglalkoztatási főigazgatóság nevében is szóljon valaki. Van erre lehetőség? From DG Ample, I mean, in, uh... A 2010-ben a foglalkoztatási főigazgatóság 13 operatív programot tett függő, helyezett függőbe 22-ből. Ezekkel kapcsolatban egy akciótervet készített a főigazgatóság, és megnéztük, hogy milyen javítások történnek az ellenőrzés és gazdálkodási rendszerben. Meg is közöltük is a hogy meddig tart ez a felfüggesztés és egyebek. Most azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb programok az Adabilidad és az Empleo program, ami két fontos program. Ezek részben felfüggesztésre kerültek egyes közvetítő testületeknél. Ugyanakkor egy másik fontos a Lucha nevű program, ugyancsak részben felfüggesztésre került, az egyik közte, közvetítő testületnél. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a korábbi évekkel, akkor lényeges javulást tapasztalhatunk. Jelenleg ez a helyzet. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Concluding remarks. Zárszónak akkor szeretném megadni a szót Vovan úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid lehetek a záró, zárszavaimmal. Először is köszönöm szépen a tisztázást. Igyekeztünk, amennyire lehet, mindent belevenni a jelentésünkbe és köszönöm, hogy a bizottság is megválaszolt bizonyos kérdéseket, amik felvetettek. Remélem, hogy ez hasznos a bizottságnak is, hogy amit mi tapasztaltunk júniusban, voltak bizonyos problémák, hibák az ellenőrzési rendszerben, ugyanakkor mégiscsak egyértelmű a javulás. Természetesen javítani mindig mindenen lehet, És én nekem ennyi a mondani valam. Köszönöm szépen. Yeah, thank you very much. Uh, um... Köszönöm szépen mindenkinek, aki lehetővé tette a delegáció látogatását. Szerintem nagyon fontos volt, hogy egy nyomon követést meg és elvégezzük, és megvitassuk ezt a kérdést a szakbizottságunkban, hogy hogyan fogunk foglalkozni azon strukturális és kohéziós pénzekkel amik közös kezelésben vannak Remélhetőleg a pénzügyi szabályzat segít majd abban, hogy a bizottság is jobban figyelemmel kísérhesse azt, hogy a tagállamokban hogyan történik a gazdálkodás. De alapvetően a régióknál és a tagállamoknál van a labda e tekintetben. Köszönöm szépen a tájékoztatást, ezzel ezt a témát lezárom. Ja, wir sind damit auch äh, am Ende. Ezzel elért értünk a nyilvános ülésünk napirendjének végére. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, ez intenzív ülés volt. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak és a titkárságnak is. Ezzel lezárom az ülést, és kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak még itt a néhány perc múlva induló koordinátorok ülésére. Köszönöm. Okay, um, dear colleagues, uh, dear coordinator colleagues. Kedves kollégák, kedves koordinátor kollégák, mindjárt ellenőrzöm, hogy ö, ö, mindenki ide tud-e jönni, jó, hogy körtelefont adunk.